Kinek? A tegnapi napi rendet, illetve a tegnapi jegyzőkönyvet már rendelkezésre bocsátották. Nem tudom, hogy bárkinek-e van -e ezzel kapcsolatosan